Először is jóvá hagytuk az április 18-19-i ülésre vonatkozó napirendünket és a felülvizsgált javaslatot támogatták. A titkárság meg fogja nézni, hogy van-e lehetőség arra, hogy az állatjólétre vonatkozó petíciókat és főként a malacfarok kurtítással kapcsolatos petíciót felvehetik a napirendre a június más, második júniusi ülésünkre vonatkozóan a zöldek részéről érkezett egy kérés, a június 20-21. ülésre vonatkozóan, illetve a zöldek részéről szintén érkezett egy kérés, A titkárság ezt meg fogja vizsgálni a második júniusi ülésünk napirendjére vonatkozóan, illetve a véleményekről és jelentésekről beszéltünk. A 2015-ös éves jelentést elhalasztottuk, az ombudsman éves jelentését 2015-ös évre vonatkozóan ezt az ECR vállalta el, a jelentéstevőről is már döntés született, ez Maria Szúr fogja kapni ezt a feladatot. Az NV saját kezdeményezésű jelentése a gyógyszerekhez való hozzáférésről, ez elhalasztottuk, illetve a vitatott javaslatok, ajánlásokkal kapcsolatban minden megoldást elfogadtak, illetve egy petíciónál nem. A kompromisszumos javaslatom volt az, hogy az AFED-hez eh, fogjuk megküldeni ezt tájékoztatás céljából. A hármas listával kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy folytatjuk ezt az eljárást. Knudsen úr az elnökségi főigazgatóság részéről eljött hozzánk eszmecserére. Ezután pedig lehetséges nyomonkövetés a határozott idejű munkaszerződésekkel kapcsolatban, illetve szabad, polgárok szabad mozgásával kapcsolatban. A meghallgatás után fogunk erről dönteni, amelyet a munkavállalók szabad mozgásáról fogunk tartani majd 2016 őszén, tehát a két petícióval a meghallgatás után fogunk foglalkozni, ugyanis a reményünk az, hogy ebbe a témába nagyon jól betagozódik majd a meghallgatás. Hatos napi rendi pont, gyermek jólétre foglalkozó munkacsoport, Eleonora Évi asszony tájékoztatott minket arról, hogy hogyan működik ez a munkacsoport, milyen gyakran üléseznek, és azt is pontosította, hogy egy jelentést fognak majd készíteni a munkacsoport munkája elvégeztével. A néppárt egy kérést intézett a bizonyos petíciók lezárásával kapcsolatban. Van egy lista, amelyet az titkárság megerősített, tehát ezeket le lehet zárni. Át fogjuk helyezni ezeket a petíciókat a B-listára, az összes többi petícióval pedig a titkárság javaslata szerint kell foglalkozni. És volt egy néppárti kérdés, az 570-es per 2013-as petícióval kapcsolatban az illetékes biztoshoz fogunk küldeni egy levelet, hogy foglalkozzon ezzel a petícióval. A zöldek pedig egy kérést, kérdést intéztek az éves jelentéssel kapcsolatos állásfoglalást illetően az emberi erőforrások tekintetében. A tit- főtitkárnak fogunk küldeni egy levelet, a főigazgatónak is becécézzük az IPOL, DJ IPOL részéről, tehát eh, kell írnom egy levelet, amelyet majd én fogok eh, ellenjegyezni, és a PETI hálózatnál pedig az írásos megjegyzésekre vonatkozóan március 22-e lesz a határidő, kérem ezt tartsák be, és az iránymutatásokról pedig az április ülésünkön fogunk határozni az Európai Számvevőszék munkaprogramjával kapcsolatban van egy határidő az írásos megjegyzésekre vonatkozóan, ez is március 22-e, úgyhogy kérem, hogy addig terjeszék be javaslataikat. Tehát ez dőlt el a koordinátorok ülésén. Azt hiszem, hogy most már haladhatunk, szavazásra kerül sor, nagyon remélem, hogy mindenki elhozta a szavazókártyáját, mert tették, elhozták mindenkinek, itt van kitűnő. Van egy állásfoglalásra irányuló indítvány. É, azt hiszem, hogy először nekem is elő kéne venni a szavazókártyát, ugye egyetértenek. Én is leellenőrzöm, hogy itt van-e nálam, itt van, és próbáljuk is ki tehát a gyermek mindenek felett álló érdekének határokon átnyúló védelméről Európában, ez az indítvány, állásfoglalási indítvány címe. A preambulum bekezdés két részben, első rész mellette. Jóvá hagytuk, második rész, mellette, ellene, Ezt leszavaztuk. D. Preambulum bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Hármas bekezdés. Részenkénti szavazás két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell, harmadik bekezdés, második része, szavazást megnyitom. Legalábbis remélem, nem, nem tudom megnyitni. Na most sikerült. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Második rész, mondja az elnök asszony mellette. Ellene. Bocsánat, pont a második részről szavaztunk. Elnézést, a koordinátorok üléséről érkeztem, ha mondhatom így. 11-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. Okafogyott, illetve leszavaztuk egy ellenszavazattal. Kilences bekezdés, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk második rész mellette, ellene, Tartózkodás. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. És jóvá hagytuk egyértelműen. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Tízes bekezdés mellette. Első rész mellette ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük rendben. A szavazást megnyitom. Lezárom. Jóvá hagytuk. Második rész. Nem, mondja az asszony, 23-as első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Harmadik rész, mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Záró szavazás. A szavazást megnyitom. Lezárom. Jóvá hagytuk. Rendben, akkor tehát a mai szavazást befejezhetjük, ne felejtsék a kártyát a szavazóképen. Most pedig rátérünk a petíciókra. 0336 per 2013-as petíció következik az SEA Handling SPA vállalat által kapott állami támogatásról. A petíciós itt van ma velünk, Gianni Servone, és amikor a képviselők kimentek a teremből, akkor megadom önnek a szót, de talán egy fél percet várhatunk. Tehát azokat a képviselőket kérem, hogy csendben hagyják el a termet, akik ki akarnak menni, hogy megadhassuk a szót a petíciósnak. Szervóna úr, parancsoljon, öné a szó, 5 percet kap, és az órát is el fogom indítani. Tolmácsolás is van, úgyhogy tehát parancsoljon öné a szó, 5 percet kap. Buongiorno. Jó napot kívánok! A Linate és Malpensa milánói repülőterek dolgozóinak nevében köszönöm szépen ennek a szakbizottságnak, hogy itt lehetünk a mai napon, és hogy választ adnak a kérdéseinkre. Főként azért, mert szeretnénk rendet teremteni egy olyan helyzetben, amelyben több száz munkavállaló találja magát nehéz helyzetben a 2012. december 19-i bizottsági döntés úgy döntött, hogy a Olaszország számára nem adja meg azokat a lehetőségeket, amelyek az állami támogatásokat biztosították Olaszországban. Ezt az egész helyzetet azzal zárták le, hogy a munkavállalók számára jobb lett volna, jobb lett lesz a helyzet ebből kifolyólag. De sajnos ennek az ellenkezője bizonyosodott be. Nagyon nehéz helyzetbe találtuk magunkat személyes, család és gazdasági szempontból is. És ezért azt kell mondjam, hogy mindenképpen a SEA SPA cég vezetése az oka ennek, illetve az olasz kormány, amely semmit sem tett a helyzet javítása érdekében. Ugyanis ők pontosan tudták azt, hogy már 2006-ban egy szabálysértési eljárás nyitott az Európai Unió az SEA Handling céggel szemben. Ugyanakkor senki ezek közül nem volt hajlandó arra, hogy a csődhelyzetet megakadályozza. Nagyon nehéz helyzetet eredményezett mindez, a vállalat vezetői hatalmas hiányosságokat okoztak, és ezek a személyek a mai napig magas szintű beosztottjai más vállalatoknak, más akár állami vállalatoknak is. A szankcióhoz köthető helyzet egyre többet hallatott magáról 2012 óta, amikor az Európai Bizottság hatalmas büntetéseket szabott ki ránk. Ezután több fordulós tárgyalások következtek az Európai Unió és az olasz kormány, a Milánói város, az Európai Unió és az olasz kormány között, a SEA és a szakszervezetek között. És ebből a hatalmas tárgyalás sorozatból, amelynek a kérdése, amelynek a, a még az Európai Bírósághoz is elérkezett a problémának a megoldásának a helyzete. Végül is egy új cég jött létre, az eredeti céget cég csődbe ment, most pedig azt szeretnénk elérni, hogy látványossá váljon az, hogy milyen helyzet alakult ki. A SEA Handling 2314 szemét foglalkoztatott. 2014. szeptemberében amikor megszületett az új cég, akkor már kevesebb, mint 1900-an dolgoztak itt. Ma gyakorlatilag 1700 személy dolgozik az új cégnél. Mindez amellett, hogy a milánói repültereken megnövekedett a forgalom. De sajnos nagyon kevesen vagyunk itt, és ezért több száz bizonytalan munkaszerződéses szemét alkalmaznak nagyon nehéz munkakörülmények között kell dolgozzunk, a check-innél épp úgy, mint a különböző podgyász kezelési helyzeteknél, tehát kipakolás, bepakolásnál is, és azt kell, hogy mondjam, hogy a munkakörülményeink semmilyen szempontból sem felelnek meg a nemzeti kollektív szerződésekben foglalt alap munkajogoknak sem hatalmas problémák vannak munka, biztonsági szempontból is, és hiányoznak a biztonsági képzések is, a gépeket is, a gépek is nagyon régiek, és nem nagyon cserélik le őket. Ehhez a helyzethez még hozzá kell venni azt is, hogy az információ teljes hiánya és a átláthatóság hiánya egyre nehezebbé teszi a, a munkafeltételeket. A szakszervezetek sem tájékoztatnak bennünket, és gyakorlatilag mindenbe belemennek, amit a vezetés, a cég vezetése javasol, a cég vezetése és a szakszervezetek nem voltak hajlandóak a, do, a minket érintő dokumentumokat információs céllal rendelkezésünkre bocsátani. Éppen ezért mi azt szeretnénk kérni, hogy az Európai Bíróság, a Luxemburgi Bíróság már két éve öm, a luxemburgi bíróságnál van ez az ügy, de nem kaptunk még mindig semmilyen választ, nincsen ítélet sem, van -e erről valamilyen tudomása ennek a szakbizottságnak, és hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a helyzet tekintetében világos, világosan lássunk. Ezekben az esetekben mit lehet tenni akkor, hogyha az Európai Bizottság döntése miatt történtek ezek a szociális és munkaügyi problémák, hiányosságok. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Bernard von Lendvárnak. Ja, ähm, es ist richtig, dass ähm, ein Valóban az a helyzet, hogy elkezdődött egy hivatalos eljárás 2012-ben, illegális és jogszerűtlen támogatás ügyében a CIA Handling részére. Ez az eljárás lezárult, és a bizottság felszólította Olaszországot arra, hogy a támogatást követelje vissza a CR handlingtől. A bizottság tudja, hogy a CR handlinget felszámolták, és ezután egy újabb vizsgálati eljárást akart elindítani annak megvizsgálására, hogy az airport handling esetleg élvezi azokat az előnyöket, amelyeket a Sia Handling eh, kapott támogatás formájában. Most ez az eljárás is lezárult, és a bizottság dolgozik azon, hogy meghozhasson egy döntést az ügyben, ebben az ügyben. Ezt a döntést meg kell vitatni, mert eh, az határozatban ki kell mondani, hogy ezt az előnyt eh, átadták-e a másik cégnek, vagy sem hogy hol tart tényleg az eljárás, és hogy a bizottság határozata végül is mi lesz, erről most nem mondhatok semmit, de továbbra is az a helyzet, hogy a visszakövetelési határozat továbbra is érvényes. Azaz, továbbra is érvényes az, hogy a CIA handling a jogszerűtlenül kapott támogatást vissza kell, hogy fizesse. Ezen semmi nem változott. De a bizottság azt is tudja, hogy az airport handling most dolg, még létezik, tevékenykedik, a CR handlinget viszont felszámolták. Az vizsgálat egyébként egyáltalán nem tartozik az összefüggések versenyjogi kérdései közé a versenyjogi vizsgálatot arról, hogy esetleg van-e valamilyen jogszerűtlen előny, vagy pedig már a CIA Handling esetében adott volt ez a jogszerűtlen támogatás. Nos, ezt megvizsgáltuk, és most azon dolgozunk, hogy megszülethessen a végleges határozat. Köszönöm szépen, és most kérdések, illetve megjegyzések következnek a kollégák részéről. Köszönöm. Hát ez egy nehéz probléma. Egyrészt, hogy a bizottság is elmagyarázta, hát kérdeztünk, hogy hol van itt a probléma. Ha valaki jogszerűtlenül kap támogatást, ezt vissza kell fizetni. Másrészt az is kiderül, hogy itt nagyon sok a szociális következménye ennek a döntésnek, és hogyha panaszos idejön hozzánk, és azt kéri, hogy amit ugye harmadik fél okozott, hiszen nem a foglalkoztatottak kérték ezt a támogatást, hanem a, a vállalat. Tehát, hogyha a panaszos által felvetett szempontokat is figyelembe kell vennünk. Egyszerűen arra kérném a bizottságot, hogy próbálja meg megvizsgálni ezeket a szempontokat is, vagy figyelembe venni ezeket a szempontokat is, hiszen az Európai Unióban vannak más instrumentumok is, amelyekkel enyhíteni lehet a negatív szociális következményeket. Jó, hogyha nyilván vissza kell követelni a jogosulatlan kifizetett támogatásokat, de ezekre a szociális szempontokra is tekintettel kell lenni. Ezért a bizottság második válaszát idézve, ugye azt mondta a bizottság egyrészt, hogy tudja, hogy vannak szociális következmények, viszont azt most még nem tudja elmondani a, a bizottság, hogy hogyan lehetne ezeket a negatív hatásokat enyhíteni, legalábbis én ezt így látom. Köszönöm, Vali úr. Még sosem találkoztunk. Örülünk, hogy itt van. Lenne néhány kérdésem a bizottság felé, mert ezt a helyzetet, ezt az egész ügyet áttanulmányoztam, és vannak benne számomra nem érthetető dolgok. Önök azt mondják, hogy a versenyjog sérül ebben az esetben, de azt kellene megértenünk, hogy egy ilyen típusú cég, mint amilyen a SEA Handling volt, vagy akár az új azt felváltó cég, hogyan voltak vezetve. Ugyanis 2002 és 2010 között gyakorlatilag az első cég 480 millió euró adósságot halmozott fel. Ugyanakkor a hozzánk megérkezett információk azt mutatják, hogy ez azért halmozódott fel, mert nagyon rosszul vezették ezt a céget. Politikai pártok is benne, beleszóltak a vezetésbe, hiszen egy közcégről van szó, tehát túlságosan széfer módon vezették ezt a céget, hatalmas bónuszokat vittek, vittek haza a menedzserek, és a költségeket egyáltalán nem ellenőr, tartották ellenőrzés alatt. Nos, ezek után az Európai Bizottság azt mondja, hogy itt az állami támogatás nem helyes. Ez biztos, hogy rossz hatással volt ez a döntés a munkavállalókra, de ugyanakkor semmilyen szankciót nem éltek meg a vezetők, azok, akik elkövették a hibákat. Gyakorlatilag megint egy rossz üzenetet adunk át, mert inkább a rossz politikai vezetőséget kellene elítélni, illetve szankciókkal illetni, és az embereket, a munkavállalókat kellene támogatni. Ebben az esetben pont az ellenkezője történik. Tehát ebből a szempontból az Európai Bizottság megvizsgálta egyáltalán a helyzetet, vagy csak egyszerűen ö, nagyon ö, körülön csak a versenyjogi szempontokat veszi figyelembe. Tehát itt azért jobban meg kellene vizsgálni az egész helyzetet, és jó lenne, hogyha a nemzeti illetékes hatóságokkal is felvennék a kapcsolatot annak érdekében, hogy megvizsgálják azt, hogy milyen problémák adódtak, és nem lehet egy szankcióval elintézni az egészet. Grazie. Köszönöm. Eleonora? Köszönöm szépen. Én is csak annyit szeretnék még hozzáfűzni a már elhangzottakhoz, hogy ahogy a Márko Valdi is elmondta, itt tulajdonképpen az átláthatóság hiánya, sőt, ködösítés problémájával állunk szembe. Dokumentumokat senki nem adta ki a munkavállalóknak, akkor, amikor ők kérték, például a Milánói Városházán is visszautasították ezeknek a dokumentumoknak a kiadását. Tehát itt tulajdonképpen a kevésé átlátható vezetési stílus is problémát jelent, és ez noha nemzeti probléma, de mégiscsak azért nagyon aggasztó jelenség. Tehát én is úgy gondolom, hogy a petíciót tartsuk nyitva, mert jó lenne, hogyha vizsgálni tudnánk azt, hogy ebben az ügyben, ebben a vizsgálatban mi történik, és jó lenne azt is megállapítani, hogy kinél áll az a elsősorban politikai felelősség, amely a rossz vezetés okozója volt. Köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy más nem akar hozzászólni. Akkor most megadom a szót a petíció beterjesztőjének két percre. Szervóne úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Nos, a munkavállalók nagyon elkeseredettek, és két dolgot szerettünk volna megkérdezni a bizottságtól. Egyrészt, hogy ez a híres büntetés, ami az új cége megszűnletésével hozható összhangba, illetve hogy ez ezzel volt kapcsolatos, továbbra is fennáll ez a bizonyos büntetés, vagy nem? És hogy az airport handling jelenleg milyen státuszban van, tehát, hogy a, egyrészt megszűnt ez a büntetés, amennyiben még nem szűnt meg, akkor van-e valamilyen szabálysértési eljárás az új ö, céggel szemben? A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy már két évvel ezelőtt benyújtottuk a keresetünket a luxemburgi bírósághoz, és miután nincsenek információink az ügy meneteléről, hogy vajon lesz-e itt született ítélet hamarosan, vagy esetleg már született ítélet, csak mi nem tudunk róla. Actually, that concludes. Tulajdonképpen ezzel ezt le is zárhatjuk, nincs más hozzászóló a listámon. Úgy fogunk eljárni, ahogy a kollégák javasoltak, azaz nyitva hagyjuk ezt a petíciót, megvárjuk a végső választ és az Európai Bizottság végső válaszát és teljes értékelését. Leírhatok egy levelet mondjuk a milánói önkormányzatnak, hogy jobban indokolják meg ezeket a döntéseket, amelyek befolyásolták az repülőtéri dolgozók eh, helyzetét. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, eh, annak ellenére, hogy az Európai Bíróság előtt zajló ügyről van szó, de rámutatok arra, hogy, vagy rá ebben a levélben, amit Milánó önkormányzatnak írok, hogy az Európai Parlament is nagy figyelemmel kíséri az ügyet. Rendben van ez így, Eleonora? A levél tervezetben hivatkozzunk az átláthatóság fontosságára és arra, hogy a munkavállalók, a polgárok hozzá, hozzá férjenek hozzá az ügyel kapcsolatos anyagokhoz. És a panaszos által feltett egyszerű kérdésre talán röviden, nagyon röviden tudna válaszolni az Európai Bizottság képviselője? igen, igen, ezt meg készek vagyunk erre. Ez egy vonalú ajánlat öntől. Most arra nem térek ki, hogy mi van a szankciós eljárása, hanem inkább valamit tisztáznék. Itt nincs szó szankcionálásról, egy ilyen eljárásról, csak a lunnul megkapott támogatás kapcsán vissza kell állítani ezt a helyzetet, ami a támogatás kifizetése előtt uralkodott. Azaz ezzel akarjuk, vagy ezzel kell garantálni a piac zavartalan működését, hiszen a versenytársak is ugyanilyen helyzetbe kell, hogy kerüljenek, biztosítanak el a tisztességes versenyt, és ez garantálhat azután fenntartható munkahelyeket. Tehát szankcionálási eljárás nincsen alapján. Ami a visszakövetelési eljárást illeti, igen, ez továbbra is érvényes. A bizottság ugye hozott egy határozatot, és felszólította Olaszországot, hogy követelje vissza a támogatás összegét a CL Handlingtől, ez továbbra is érvényes. De a bizottság tudja, hogy a CL Handling, CL Handling felszámolás alatt van, és az airport handling kapcsán azt tudjuk, hogy az airport handling most is működik, és ezért egy újabb eljárást indítottunk, ezt már említettem egyébként, egy vizsgálati eljárást, amelynek keretében azt, azt vizsgáljuk, hogy az airport handling élvezi-e a korábbi, a CIA Handlingnek folyosított támogatást. Ez az eljárás most lezárult, és megszületik a határozat arról, hogy az airport handling részesült az előnyükben, vagy sem, de hogy ez mi lesz ez a határozat, ez a döntés, azt most nem tudom, meg nem mondhatom meg. Néhány szó még a transzparenciáról. A helyzet éppen az, hogy a hivatalos vizsgálati eljárás, amelyet a bizottság részéről kell, hogy e, biztosítsa az átláthatóságot, hogy Olaszország a régió, a szakszervezetek, a piaci szereplők, bárki, aki érintett az ügyben, e, szólalhasson meg, és e, ezeket a véleményeket a bizottság figyelembe veszi. A, az olasz államtól, a CR-tól, kapott észrevételeket majd értékeli a bizottság, amikor meghozza a döntését. És végül még egy dolog a támogatással kapcsolatos jogszabályok alkalmazásáról. Értem, hogy a szociális hatások akár megrázóak, ez érint, ez, ez, ezek súlyos szociális következmények a munkavállalókra nézve, de ez nem jogi kérdés, ezzel nem foglalkozhatunk. Itt arról van szó sokkal inkább, hogy hatékony versenyhelyzetet kell helyreállítani ismét. Ez a célunk, ezen dolgozunk. Köszönöm szépen ezt a kiegészítő tájékoztatást, akkor megismétlem. Nyitva hagyjuk a petíciót, megvárjuk az Európai Bizottság teljes válaszát, és Milánói önkormányzatnak küldünk egy levelet a transzparencia és a munkavállalók helyzet te ez a két dolog, amire kérjük, hogy különös nagy figyelemmel legyenek. Köszönöm, hogy eljött, és továbbra is nyomon követjük a történéseket. Következő petíció, ivóvíz minősége Baszkföldön címet viseli. Valeszko úr képviseli a panaszost, azt hiszem, hogy itt van a teremben, igen? Akkor most önnek megadom a szót öt percre van. Azt hiszem, ebbe az öt percbe bele kell, hogy férjen egy videó is, amit meg kíván mutatni. Hol van a petíció benyújtója? Ott, ott. Üdvözlöm. Akkor öné a szó, öt perce van.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 hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy megfogalmazzuk a petíciónkat. Harmadszorra jövünk el az Európai Parlamentbe és nem fogok nagyon részletekbe bocsátkozni, hiszen a videóban már láthatták a petíciónk lényegét, illetve a dokumentációban, amit összeállítottunk, ott is megkapják az összes információt, beszámolót, illetve a követelésünket. Amit azonban szerettünk volna kérni önöktől itt ettől a szakbizottságtól, az az, hogy figyelemfelhívást intézzenek annak érdekében, hogy az Európai Parlament az összes intézmény, tehát államit, illetve önkormányzatit, illetve tartományi intézményt arra biztassanak, hogy közösen találjanak megoldást. Ugyanis nem szabad folytatni azt, amit eh, tesznek az intézmények, tehát, hogy egymásra mutogatnak, az egymás felére passzolják a labdát, nem akarnak felelősséget vállalni, ezért az ügyet nem sikerült még mindig lezárni. Ezt a felhívást intéz, önökhöz, illetve nyolc követelésünk van. Az egyik az az, hogy állapítsák meg, hogy honnan származik ez a szennyezés. közösen kezeljék ezt a problémát, garantálják a tek megtisztítását. Nagyon fontos, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítsék azokat a területeket, ahol még megtalálhatók ezek a szennyezett anyagok az érintett területek lakosságának kitettségét ellenőrizzék, vizsgálják meg az eseményeket, és találják meg a felelősséget politikai, büntetőjog, illetve közigazgatási szempontból egyaránt megfelelő költségvetési összegeket különösség kell arra, hogy az említett intézkedéseket meghozhassák, végezetül pedig biztosítsák az átláthatóságot, a tájékoztatáshoz való jogot, illetve valamennyi állampolgár részvételét, ugyanis csak közösen az összes intézmény nemzeti helyi, európai parlamenti intézmény csak közösen találhatja meg a megoldást erre a problémára. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és mivel nagyon sok napi rendi pontunk van, egy kicsit kifutunk az időből, félbe kell ön szakítanom, ne haragudjon. Szeretnék most a bizottsághoz fordulni, és Gomez úr itt van velünk, úgyhogy önnek fogom megadni a szót, parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Ahogyan láthatták ebben a videóban, a petíció egy szennyezésről szól, egy linden szennyezésről, ami egy olyan kereskedelmi márka, amelyel egy növényvédő szert illettek, és ezt pedig egészségre károsnak minősítették. Abban a víztestben, amelyek a Baszácsú régiót látják el ivóvízzel, ahogyan elmondták, több települést is ellát a viszkájai körzetben. Azzal szeretném kezdeni, hogy azok a kérdések, amelyek az emberi egészségre vonatkoznak, prioritást jelentenek az Európai Bizottság számára, különösen a Környezetvédelmi Főigazgatóság számára, ugyanis ez a fő, amint a főigazgatóságot tájékoztatták ezekről az állításokról, egy vizsgálatot kezdeményeztünk annak érdekében, hogy kérdőre vonjuk a nemzeti hatóságokat az Európai Uniós jog alkalmazását illetően. Szeretném pontosítani azonban, hogy az Európai Bizottság csak olyan ügyekben járhat el, amelyek az Európai Uniós jog alá tartoznak, azonban nincsen hatásköre abban, hogy bármely más kérdésbe beleavatkozom. Ezért tehát ezt a vizsgálatot csak az Európai Unió szabályok alkalmazására korlátoztak. az ivóvíz minőségét illetően. Először is az Európai Bizottság az a kapcsolatban vizsgálatot végzett, hogy a 98 per 83-as irányelvet megfelelően alkalmazták-e. Ez az irányelv számos értéket, határértéket állapított meg, amelyek az emberi fogyasztásra alkalmas vízre vonatkoznak. Pontosítani kell azt is, hogy eh, ahhoz, hogy eldöntsük, hogy az emberi fogyasztásra alkalmas, eh, illetve szánt eh, víz megfelelő minőségű ez. Itt a mérési pont mindig a vízcsapból távozó vízre vonatkozik, hiszen az jut el közvetlenül a fogyasztókhoz. A spanyol hatóságok elismerték, hogy valóban volt egy szennyezéses időszak, egy lindán szennyezéses időszak 2008. júniusában, és akkor azokat az intézkedéseket meghozták, amelyeket helyesnek tartottak ahhoz, hogy a szennyezéses problémát megoldják. A tájékoztatás, amit a spanyol hatóságoktól kaptunk, azt tartalmazta, hogy ez a szennyezéses időszak legfeljebb három hónap volt, a két mérés között eltelt idő, tehát amikor kimutatták a szennyezést, illetve az előző mérést között. Akkor felfüggesztették automatikus módon a víz kitermelése az olyolai víztározóból, illetve alternatív forrásokat kezdtek el használni. Későbbiekben a hatóságok, az illetékes hatóságok megpróbálták megtalálni a szennyezés forrását, ezt a korábbi években is elvégezték egyébként, de most intenzívebbé vált ez a munka, és az volt a cél, hogy bármilyen szennyezési forrást feltárhassanak, illetve kizárhassanak későbbiekben. Az elemzések eredménye amelyeket akkor végeztek, amikor újra az olyolai vízgyűjtő vizét kezdték el használni a beszácsói víztisztító üzemben mindannyi, e, ezek az eredmények megfeleltek a 98 per 83-as irányelve határértékeinek megfelelt. Az irányelv határértékén 0,01 mikrogram per litert e, állapított meg a növényvédőszerek esetében külön, a linden esetében, illetve 0,025 mikrogram per litert az, a növényvédőszerek összességére vonatkozóan azok az eredmények, amelyek jelen pillanatban tapasztalhatók, nem haladják meg a 0,01 mikrogramot a lintán esetében, és a 0,025 mikrogramot az összes növényvédőszer esetében, tehát eh, sokkal alacsonyabb a mért érték, mint ami az irányelven szerepel. Másrésztről a spanyol hatóságok arról tájékoztattak, hogy egy kockázatelemzést is végeztek, hogy eldöntsék, hogy a paraméterben megadott értékek meghaladása valóban egészségkockázatot jelentett, és azt állapították meg, hogy a maximum három hónapos expozíciós időszak nem jelentett kockázatot, ugyanis a koncentráció nem volt eléggé magas, ráadásul viszonylag rövid időszakról beszélünk. Ezen kívül pedig megfelelően tájékoztatták a lakosságot erről a helyzetről, és amint sikerült megállapítani, hogy a szennyezés mi okozta. Következésképpen az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy nem sérültek a 98 per 83-as irányelvben foglalt eh, kötelezettségek. A bizottság nem csupán azt vizsgálta, hogy milyen a víz minősége, az állampolgárhoz juttatott pontokon, hanem azt is vizsgálta, hogy jelen pillanatban a vízkeret irányelv kötelezettségeit is betartották-e. Az összes víztestben, 2015 előtti víztestben meg kellett határozni a megfelelő minőségi kritériumokat, illetve azokat betartani. A jó kémiai állapotot az irányelvben megállapított, a 2008 per 105-ös irányelvben meghatározott határértékek alapján állapítják meg a bizottság, vizsgált, megvizsgálta a spanyol hatóságok válaszát, és azt állapította meg, hogy a hatóságok megfelelően és rendszeresen vizsgálják a vizet, és hogy az elmúlt évek méréseinek rendszeressége megfelel a 2008 per 105-ös irányelvben foglaltaknak. Tehát a demarkációs terv a, szintén azt igazolja, hogy a víztest kémiai minősége megfelel, illetve egy cselekvési tervet is tartalmazott, ami a Lindán, illetve a HCH problémájára vonatkozik, és egy 150 eh, ezer eurós költségvetési tételt irányozott elő. Nem sikerült tehát megállapítani az irányelv megsértésének esetét, ezért a bizottság azt állapította meg, hogy ezt a vizsgálatot nem kell folytatni, hiszen az Európai Uniós jogban foglalt kötelezettségeket a spanyol hatóságok betartották. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kedves kollégák, Juan Rissi úr, elnézést, hogy ilyen rosszul ejtettem ki a nevét, de a szó. Hát nem is könnyű kiejteni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon jó, hogy az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok prioritás jelentenek a bizottság számára, és hogy a bizottság által vizsgált paraméterek nem magyarázzák a helyzet súlyosságát, de az állampolgárok számára ez a fellépés nem volt sem elégséges, sem megfelelő. A polgárok ugyanis még mindig úgy látják, hogy a probléma miért mindig fennáll, sőt, az, hogy honnan ered a szennyezés, ezt még mindig nem sikerült megállapítani. Ezért véleményem szerint elégséges magyarázat lehet ez egy részről, hogy a bizottság arra biztassa az intézményeket, amelyek illetékesek ezen a területen, hogy együttműködjenek, ezt nem teszik meg egyébként, vesztegetik az időt, és az állampolgárok körében pedig nagyon nagy aggodalmat keltenek, és azt gondolom, hogy az, hogy közösen koordinált módon dolgozzanak, ez garantálhatná a társadalmi mozgalmak részvételét is. Azt hiszem, hogy ez egy kellően súlyos helyzet, nem azért, mert az olyolai víztározó esetében, hanem a Gallego folyó környezetében történik, illetve az Európai Unió más pontjain is előfordulhat. Az MV Bizottság az Európai Parlamentben remélem, hogy ebben az ügyben végre szint van. Azt hiszem, hogy ez indokoltá tenné, hogy kezdjen el foglalkozni ezzel a témával, és egy új európai jelentést készítsen e tekintetben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Sebastian úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság képviselője arra a pillanatra utalt, amikor a polgárok által fogyasztott víz, ami az olyolai víztározóból érkezett, nem felelt meg az Európai Unió egészségügyi szempontjainak. Ez egy pontban, egy adott időpontban történt. Egy precedens szeretnék elmondani, amit hallgattunk, ez alapján nem tudjuk meg biztosítani, hogy ez nem fog megtörténni újra. A Lindán problémája borzasztó súlyos nagyon sok európai térségben. Az olyolai víztározó problémája azért is súlyos, mert nem tudjuk, hogy hol szivárog be a lindán, melyek azok az áramlatok, amelyek a víztározó területére vitték ezt a szennyező anyagot. Ezért azt gondolom, hogy az a kérdés, amelyet az Európai Bizottságnak fel kellene tenni az érintett intézmények felé, tudják-e biztosítani, hogy nem fog előfordulni ez újra? Ezt nagyon jól tudjuk, hogy nem tudják biztosítani, hiszen nem tudják, hogy honnan érkezett a szennyezés. Tehát a bizottságnak igenis jobban bele kellene avatkozni ebbe az ügybe. A és tiszteletbe tartani a lakosok kérdését, ugyanis pontszerű ellenőrzésekkel nem lehet ezt a problémát megoldani. A megoldás csak akkor fog elérkezni, amikor sikerült megszüntetni a szennyezés forrását. Ezért azt gondolom, hogy azért még nagyon sok feladat van hátra, és ez a precedens is azt mutatja, hogy a kockázat még mindig fennáll, ezért szerintem sokkal messzebbre kéne itt eljutni. Thank you very much, and I have to apologize for the... Elnézést kérnem, majdnem, hogy vak vagyok, kicsit vaksi vagyok, de lehet, hogy napszemüveg is kellene, hogy mindenkit pontosan lássak. Parancsoljon most képviselőt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, azt hiszem, hogy elég egyértelmű helyzet állt elő, egy környezetszennyezési probléma, közegészségügyi probléma. Az embereket egy mérgező anyagnak tettek ki, az emberek, az állatok szennyezett vizet fogyasztottak, amelyel továbbították ezt az emberek számára, és az állami hatóságok pedig nem kezelték megfelelően ezt a helyzetet, sem a központi kormány, sem pedig az autonóm kormányok. Ezért csatlakozom a petícióshoz, illetve ahhoz, amit Huariszti úr bemutatott, nagyon fontos, hogy egy európai jelentést, beszámolót kérjünk linden szennyezésről, az olyolai víztározó helyzetét vegyük alapol, és hogyha van még eh, egyéb ilyen helyzet Európában, ezt is jó lenne tudni, tehát hogy minden szennyezés hol fordul elő Európában, erről kéne egy jelentés, és azt hiszem az is nagyon fontos lenne, hogyha ezeket a petíciókat továbbítanánk a Környezetvédelmi Szakbizottságnak, az ENVI-nek annak érdekében, hogy az irányelvek, a vízkeret irányelv, illetve a vizek elemzésének és vizsgálatának módszereiről szóló irányel felülvizsgálatánál ezeket a petíciókat is figyelembe vennék. Köszönöm. Very much. Now I can... Köszönöm szépen. Most tényleg mindenkit tökéletesen tisztán látok, mert kizártuk a napot a teremből, most nem süt be a nap. Más nincs a listámon, de mégis Calvet úr és Monsieur Lavrieux. Calvet eh, úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Linden helyzete, ezt már régóta hallgatom, Aragon területén például, azt hiszem ez egy nagyon egyértelmű eset lehetne, hogy a petíciós bizottság beleavatkozik ebbe a témába, illetve részt vesz ebben a témában abból a szempontból, hogy jogalkodók vagyunk, és nem reklamációs de ezért azt gondolom, hogy kezdeményezéseket kell tennünk. Nekem nem egészen egyértelmű, de azt remélem, hogy a Lindának senki nem esett áldozatul, azt azért állapítsuk meg, hogy ez veszélyes lenne. És hogy ez egy európai probléma azok, akik jogosan vetették fel ezt az ügyet, spanyolok, szerintem ez nem csökkenti az ügynek a fontosságát. A petíciós bizottságnak ugyanis az NV felé, illetve a bizottság felé kellene továbbítania, hogy egy európai szintű problémát vizsgáljunk meg. El kell ismernünk ugyanis, hogy ez nagyon konkrét ügy, egy megfelelő finanszírozást kellene nyújtani ennek a kezdeményezésnek. Én Aragonban egyébként már ezt 94 95 óta kértem. Azt hiszem, hogy pénzalapokat és finanszírozási forrásokat is kellene kérni. De csak ha ezt európai szinten gondoljuk, ezért azt gondolom, hogy talán ez a téma, tehát ahol egy látens veszélyesség helyzete áll fent, nagyon fontos, hogy kezdeményezést indítsunk szabályozóit az MV-ben, illetve az Európai Bizottságban, hogy ezt a kérdést tematikusan kezelje és megfelelő forrásokat biztosítson számára. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lerié úr. Merci, Madame la Présidente, et bravo pour votre franc. Köszönöm szépen. Arra szerettem volna emlékeztetni, hogy itt a petíciós szakbizottságban ülünk, és egy ügyről van szó, ami Spanyolországban történt. Én meghallgattam a petíció beterjesztőinek és a bizottságnak is a magyarázatait, és úgy tűnik, hogy a bizottság alapján, az, annak az alapján, amit a bizottság elmondott, az európai jogszabályok nem sérültek, de hát mégiscsak, ugye, hogyha jól értelmeztem, egy 2008-ban történt szennyezésnek szeretnénk véget vetni. Tehát mindenki elvégezte a saját munkáját, de ezért nekem az lenne a javaslatom, legalábbis a néppárti szakbizottsági képviselők részéről, hogy miután az új elemeket most elemzik, én azt szeretném javasolni, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót egészen addig, amíg az újabb dokumentumokat elemezzük, és aztán szeretném kérni, hogy azok a kollégák, akik nem jönnek el a petíciós szakbizottság minden ülésére, az ENVI szakbizottsághoz forduljanak, hogy a lindán szennyezős témáját az Envi szakbizottság napirendjére is vegyék fel. Mi azonban nem az Envi szakbizottság vagyunk, hanem a petíciós, és nem léphetünk az ő helyükbe, tehát nem kezdeményezhetünk egy ezzel kapcsolatos jogalkotást, viszont nagyon különböző témákban kell döntéseket hoznunk, olyan személyek járulnak hozzánk, akik már minden lehetséges fórumon megpróbálták elérni céljukat, de nem sikerült, és valóban azt szeretnénk elérni, hogy megoldódjanak ezek a problémák, annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy a különböző illetékes hatóságok megtették a maguk feladatát. Ezért jó lenne, hogyha a petíciós szakbizottság az ENVI szakbizottsághoz fordulna, és egy sokkal szélesebb körű vitát kezdeményezne az ENVI szakbizottságon belül a lindán szennyezésről. Tehát tartsuk még nyitva ezt a petíciót egészen addig, amíg meg nem kapjuk azokat az eredményeket, amelyek a ezzel az ügyjel kapcsolatos legújabb fejleményekre vonatkoznak. A Lindánnal kapcsolatos problémát pedig az NV hatáskörébe kellene utalni, hiszen ők azok a kollégák, akik ezt a témát fel tudnak dolgozni. Köszönöm szépen. És most Ayala Szender asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönetet mondok azért, hogy befogadtak olyan képviselőket is, mint például engem, akik nem a petíciós bizottsághoz tartozunk, de hát ez egy olyan bizottság, amely az európai polgároknak az utolsó mencsvára, és az első lehetőség arra, hogy olyan dossziékat nyissunk meg, amelyeket más hatóságok már félreraktak. Ahogyan ez a szakbizottság bizonyos petíciókat, például a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottsághoz helyeztek át, például a Kastor projekt esetében. Én magam is csatlakozom ahhoz a kéréshez, hogy ezt a petíciót, illetve a következő petíciót szintén a Környezetvédelmi Szakbizottsághoz helyezzünk át, ugyanis részben az a kapcsolatban, amit az Európai Bizottság mondott, a vízkeret irányelv, illetve az ivóvíz minőségére vonatkozó irányelv alkalmazása esetében, a szennyezett területek esetében, már egy előzetes epizódra került sor, amikor az Európai Unió évekkel ezelőtt nem volt hajlandó ezzel az ügyel kellő mértékben foglalkozni, ez nem csupán Spanyolország Spanyolországot érintette, hanem Franciaországban is, Németországban és Hamburg közelében volt már ilyen eset. Ezért az Európai Bizottságot arra kérnénk, hogy figyelembe véve persze, hogy a szennyezés forrása még nem ismert, de esetleg egy olyan tanulmányt, vizsgálatot végezzenek a petíciósok ezért jöttek ide hozzánk, tehát hogy egyfajta térképet állítsanak össze arra vonatkozóan, hogy a lindán szennyezés, a lindánt hogyan használták, illetve hogyan hagyott az nyomot más országokban, annak érdekében, hogy akár egy jó cselekvési tervet dolgozzanak ki, annak érdekében, hogy ezt a problémát kezeljék. Ez olyan anyag, ami nagyon tartós, nagyon sokáig megmarad a környezetben és nagyon nehezen kezelhető, ugyanis a szennyezett területek, a szennyezett föld, amelyet kitermelnek, elhelyezik hulladéklerakóba, nincs elegendő tanulmány, nincs elegendő finanszírozás az ilyen lerakatok számára, hogy megfelelően biztosítottak legyenek, és hogy úgy kezeljék őket, mint más lerakókat. Ezt a Franciaországban is jól ismerik egyébként. Tehát, hogy az, hogy hogyan kezelik Franciaországban, de Európában, ez nem csopán Spanyolországot érinti, tehát megint csak nem csak a vízről van szó, hanem arról is, hogy a szennyezett földet hogyan kezelik. Ezért a petíciósokat, a kollégákat arra kérem, hogy készítsék, elforduljanak az illetékes szakbizottsághoz, illetve az Európai Bizottsághoz, hogy készítsenek el egy térképet arra vonatkozóan, és lássuk, hogy ezek a az erőforrások, akár vízügyi, akár mezőgazdasági erőforrások milyen mértékben érintettek a lehető legpontosabb módon, hiszen nem tudunk nyilván minden településre elmenni, ahol ez előfordult, ahol a lindán mérgező anyag előfordult. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne tehát, ahogyan a Récser és más területekkel is eh, elvégeztük ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Amit elmondott, a listámon az utolsó hozzászólót is meghallgattuk, és Velaszkó úr, a petíció benyújtójához térünk vissza. Kérem, hogy egy rövid összegzést mondja nekünk két percnél rövidebb időben, ha lehet. Sí? Szerettem volna egy helyzetet pontosítani és tisztázni. Az a dokumentáció, illetve információ, amelyet elküldött, de nem tudom, hogy az állam volt, vagy az autonóm közösség, nem eléggé részletes. Már kértük, hogy adják át nekünk is a dokumentációt, és a szakbizottság eh, nem küldte el nekünk. Ez egy olyan panasz, amelyet szerettünk volna itt a szakbizottság felé beterjeszteni. A jelentésből, az állam jelentéséből, beszámolójából az derül ki, amikor azt mondják, hogy sikerült eh, megszüntetni a problémát. Ez 2012-ben két hulladékra hulladékrelok bankot megtisztították, de 2014. decemberében egy pontszerű epizód fordult elő, 258,8 nanogram per liter. Ettől, ebből egyértelművé vált, hogy ez a probléma nem oldódott meg, nem ismerik a szennyezés forrását, azt tudják, hogy hol, honnan érkezik ez a szennyezés, azonban a terület elkülönítés egy körbezárásának módszerét se alkalmazták, és nem sikerült megoldani, hogy az állatok ne fogyasszák az ott keletkezett vizet, illetve hogy ne legeljenek az érintett területeken. Hogyha ezt nem sikerül otthon megoldani, akkor ezt a legfelsőbb intézményekhez kell továbbítani. Ezért azt gondoljuk, hogy a megoldást csak akkor lehet megtalálni, amikor közösen kezdünk el dolgozni, és ehhez munkacsoportokra van szükség, és ezt kérjük, hogy ezt követeljék, illetve ezt kezdeményezzék. Okay, let me just... Akkor tisztázzunk valamit. Mint a brüsszeli spanyol állandó képviselet és a baszk kormány delegációját is meghívtuk erre a mai ülésre. És ez nem új téma a napirendünkön. Már az előző jogalkotási ciklusban 2014 márciusában. Ez a szakbizottság írt a baszk kormánynak, önkormányzatoknak és a helyi vízműnek tájékoztatást kérve. Az egyetlen választ a baszk kormánytól kaptuk, és ez sem tartalmazott igazi információkat, csak egy ígéretet, hogy majd később visszatérnek erre, de azóta se hallottunk felőlük semmit. Ennyit szerettem volna pontosítani. Azután a petíció benyújtóival folyamatos volt az eszmecsere, de hát azért azt tényleg kellene tudni, hogy honnan származik a szennyezés. Ezt úgy tűnik, hogy senki nem tudja. És teljesen igazuk van a kollégáknak, nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, és továbbra is ragaszkodunk ahhoz, egy újabb levélben kérjük majd a baszk kormányt, hogy tájékoztatást, teljes körű tájékoztatást adjon arról is, hogy honnan származik a szennyezés. Ugye ez egy peszticid, nagyon veszélyes az emberi egészségre, a kollégák arra is rámutattak, hogy ezt a petíciót, valamint a következő petíciót is átadjuk az Környezetvédelmi Szakbizottságnak, és neki kell tulajdonképpen dönteni majd a hogyan továbbról. De amit mi megtehetünk, az az, hogy továbbítjuk nekik, és azt ajánljuk, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést. Ugye? Ezt így, így járjunk el? Remek. Akkor a következő napi rendi pontunk gyakorlatilag ugyanez a téma, de mivel ír panaszosaink is vannak, és kevés az idő, hogy a következő repülővel vissza tudjanak menni Írországba. Következőt javaslom, vegyük előre a 11. pontot, és azután ezután térjünk vissza a 10. pontra, hogy a e, panaszos mindenképpen elmondhassa, amit akar, és utána mehessen rögtön a repülőtérre. Egyetértenek ezzel a kollégák? Nagyon kedves ez önök, kedves önöktől. Akkor Peter McHugh a 1674-es számú petíciót fog ismertetni. Ez két petíció. A mezőgazdasági támogatásokról, és utána a 1024-es petíció, ugyancsak ír petíció a mezőgazdasági támogatásokról. Hát először McHugh úré a szó, maximum 5 percben. Hol van? Itt középen. Üdvözöljük a szakbizottságban, és most jött el az ön nagy pillanata. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy előrevette a mi petíciónkat. Helennel, a nővéremmel együtt Paper McCute petíció benyújt frakcióját képviseljük, mint a 82 éves, ő nem tudott eljönni, e, kerekes székben ül. Köszönjük a meghívást az ülésre, e, és ő is e, a petíció benyújtója nagyon csalódott, hogy ő maga személyesen nem tud itt lenni. De remélem, hogy én is a következő néhány percben el tudom magyarázni, hogy mi is a helyzet. 1990-ben egy súlyos balesetet szenvedtem, rokkant maradtam, teljesen el kellett távolítani a bal karomat. A balesetem előtt szenvedélyes gazdag, gazda voltam, 1,3 hektáron gazdálkodtam. Az elmúlt néhány hét alatt, amíg, a, amíg én a kórházban voltam, a feleségem irányította a gazdaságot és dolgozott. 91 és 93 között ez volt a helyzet, de 93-ban a feleségem is beteg lett, és gyomorák miatt eltávolították a gyomrát mivel a feleségem irányította a mindennapi munkát a gazdaságban, és miután nagyon súlyos beteg lett, továbbra nem tudott dolgozni a gazdaságban, ezért 94-ben eladtuk a tehenészetet egy helybélének, aki megígérte, hogy megőrzi az állományt addig, amíg a fiam elég idős lesz hogy ezt átvegye a gazdálkodást. De nem teljesítette az ígéretet, és bár az első években még minden jól ment, és a feleségem állapota stabilizálódott, és ismét át tudta venni a gazdaság irányítását. 96-ban jött egy új támogatási rendszer, és egy agrár főiskolát végzettet vettem fel, hogy illetve kezdett járni a fiunk egy agrár főiskolára, és még nem fejezte, miután befejezte a, a tanulmányait, 99-ben eladtuk az állományt, de ugyanebben az évben a közben leromlott állományt megpróbáltuk ismét a korábbi szintre emelni, hogy megkapjuk az utánuk járó támogatást. A minisztérium megvizsgálta az állományt, és azt, hogy mekkora területen gazdálkodunk. Hát egyébként ez volt az év, amikor a feleségem elhunyt. A e, területalapú támogatás kapcsán, hát el tudják képzelni, hogy 12 e, év, e, ami eltelt, ez teljesen megváltozott a rendszer, és miután már 2000-ben csak négy tehénből állt az egész állomány, jelentős mértékben leértékelődött a föld értéke is, ez már csak 160 euróra lett hektáronként, és 2000 és 2002 között viszont teljes kapacitással mi gazdálkodtunk, és úgy érezzük, hogy igazságtalanul bántak velünk, és a feleségem az, eh, azokban az években, amikor keményen dolgozott, jogosult lett volna a terület alapú támogatásra, amit nem kapott meg. Most 2016 van, és még mindig eh, a referencia évnek azt az évet veszik, amikor eh, csökkentett állományra gazdálkodtunk, és nem tudtuk azt a nyereséget elérni, amit a eh, támogatással sikerült volna. Tehát eh, azt kérjük, hogy a petíciónkat még tartsák nyitva, és tovább vizsgálják. Peter McHugh. Fine, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig akkor szeretném megadni a szót a kollégáknak, ugyanis nincs itt az Európai Bizottság, hogy válaszoljon az ön petíciójára, hanem a többi ír petícióra. Péter Jár kap először szót. Köszönöm, elnök asszony. Amit a panaszos ismertetett velünk, az valóban egy nagyon sűrűs problémára világított rá. Normál esetben brüsszeli jogalkotó ezen kellene, hogy tudjon segíteni, Persze meg kell határozni a kifizetési jogosultságokat, ennek kell, hogy legyen valami alapja. Saját életemből is tudom, hogy hogy működik ez, az én légiómban ezeket a lehetőségeket azért beépítjük a jogalkotásba, amikor kül figyelembe lehet venni különösen mm, súlyos eseteket, betegségeket, ilyesmit. De hogyha ezt nem e, teszi meg a hatóság, nos, a bizottság az európai jogszabályok alapján jár el. A nemzeti hatóságoknak azért van bizonyos mozgástere, az európai jogalkotó ezt így mindig így erre, el, és a kérdés az, hogy az ír hatóságok miért nem éltek ezzel a rugalmassággal, ezzel a mozgástérrel. Normál esetben most egészen tényszerűek akarunk lenni, akkor a helyi közhatóságnak kell segíteni ilyen esetekben, hiszen nagyon súlyos volt a helyzet, de hát normál esetben azért vannak orvosságok is, és nem tudom, hogy tulajdonképpen miért nem alkalmazták ezt a megfelelő vagy gyógyszert. Ennek az oka érdekelne. Valószínűleg itt nem lehet a bizottsághoz dobni a labdát, hiszen a jogszabályokat megalkották, és a helyi hatóságnak kellett volna figyelembe venni a különleges körülményeket, a különleges nehézségeket. Azért ezzel együtt sem utasítanám el egyszerűen a petíciót, hanem nyitva hagynám és írnék egy levelet a nemzeti hatások hatóságoknak, hogy miért pont így döntöttünk, miért így döntöttünk, és nem másképp. A reform kapcsán azért lehetett volna, mm, ugye tartalmazott is jobb 200 oldalánél különleges körülményeket, amiket figyelembe lehet venni. Az egész eset nagyon sajnálatos, és hát az emberek, az érintettek létét, egzisztenciát fenyegeti, mindezben nincs semmilyen jövedelmük. A bizottság még ha hallották már azt, amit én most elmondtam, talán egy kicsit azért figyelmesebben és járhatott volna el. Köszönöm, Peter, most pedig Carty úr. Thank you, um, Chairperson. And... Köszönöm szépen. Én nem a petíciós szakbizottság tagja vagyok, de a parlamentnek viszont igen, és az Agriban dolgozom. És egyet is értek az ön javaslatával, és azzal, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és ezen ezzel együtt írunk majd az ír mezőgazdasági minisztériumnak, és azt is meg fogom kérni, hogy ezt a petíciót az Agrinak is nyújtsuk át, és egy véleményt kérjünk tőlük, ugyanis azt kell, hogy mondjam, hogy ír parlamenti képviselőként nagyon sajnálom, szégyellem magam, hogy ideig kellett ennek az ügynek eljutnia, és ezt nem lehetett hazai szinten megoldani. Köszönöm szépen, és ezzel lezárom a hozzászólók listáját is, és most visszatérünk az előzőhöz, illetve nem sokára visszatérünk az előzőhöz, de azért még arra említést tennék, hogy az ír mezőgazdasági miniszter még nem válaszolt a megkeresésünkre, de a legutóbbi információink alapján most éppen készítik a választ, tehát néhány napon belül megérkezik, vagy legalábbis rövid időn belül megérkezik ez a válasz, úgyhogy valószínűleg nem kell nekik újra írnunk, mert már írnak nekünk. Tehát folyamatban van az ügy. A az állandó képviselettől kapott információk alapján ez egy Írországban egy független felebezési folyamat részét képezi. Nagyon szimpatizálunk a petíció benyújtójával, és a, az egész ügyel kapcsolatban mellette állunk lélekben, és egészen addig, amíg nem kapunk választ az ír illetékes minisztériumtól, addig nyitva tartjuk ezt a petíciót, és természetesen tájékoztatási célra át fogjuk küldeni az Agri Szakbizottságnak is ezt a petíciót. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 1674-es petíciót ilyen formában fogjuk kezelni, és remélem, hogy elérik a repülőjüket, és kellemes út, útjuk lesz hazafelé. Most pedig térjünk vissza a 10-22-es petícióhoz, Sean Lawless petíciójáról van szó, ez az egyszeri kifizetésekre vonatkozó petíció. David Scallon is itt kell legyen, és Teresa Murphy. Igen, itt vannak, kérem, önöké a szó. Körülbelül 5 percre. Köszönöm szépen. David Scullen vagyok, környezetvédelmi szakértő, Sean Lawless fogom itt most képviselni. 2010-ben Lawless úr 90%-kal csökkentette a mm, földhasználatát a mezőgazdasági tevékenysége csökkenése miatt. 2013-ban meghallgatták, és az ír mezőgazdasági minisztérium egy független vizsgálatot végzett ezen a területen. Az ír mezőgazdasági miniszter azt mondta, hogy egy független és új vizsgálatot kíván megvalósítani. 2014. januárjában a mezőgazdasági felebviteli iroda egy 250 hektáros területtel kapcsolatban azt állapította meg, hogy a 2010-es vizsgálattal nem tudnak nem egyet érteni, de ugyanakkor azt is kimondták, hogy nincsen annak nyoma, hogy bármilyen lábas jószág a területen tartózkodott volna a vizsgálat során. Tehát a nyári 2010 nyarán folytatott mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatban azt kellett betartaniuk, hogy a téli hónapokban ne legyen semmiféle lábas jószág a területen. A különböző vizsgálatok, jó magam is, és néhány kollégám is jártunk a helyszínen, és megvizsgáltuk azt, hogy a mezőgazdasági tevékenység hogyan néz ki. A mezőgazdasági minisztérium feleviteli irodája, vagy hivatala nem talált mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó érveket, illetve bizonyítékokat, például állati fekáliát, itt a GPS feltérképezést láthatjuk. Ezt jó magam is 2014-ben részt vettem ebben a feltérképezésben. Ez pedig azt mutatja, hogy igenis, és ezen a területen volt mezőgazdasági tevékenység, és a flóra állapota is mutatja azt, hogy jó néhány éven keresztül mezőgazdasági tevékenység, illetve állattenyésztés folyt ezen a területen. Itt vannak a fotóbizonyítékok is, amelyek ugyanezt támasztják alá. Inkorrekt megállapításokat tartalmaz a mezőgazdasági vizsgálat, az első vizsgálat, amelyet egyébként szintén ugyanez a hivatal végzett. Ők például azt mondták, hogy kereskedelmi tevékenységet találtak ott. Ez nem helyes, mert csak családi tevékenységről volt szó, és az állatokhoz szükséges eszközöket is találtak, ez sem volt igaz. Most a habitátra vonatkozólag nagyon fontos megállapításokat kell tennünk, ugyanis alap ezen a területen nem ö, volt ö, ilyen habitát, tehát gyakorlatilag nem lehetett ezt a területet feltérképezni ebből a szempontból, és véleményem szerint egyébként ez nem is jelentett problémát. A Natura 2000-es terület alá nem tartozik ez a terület. Egy dolgot szeretnék kiemelni, nagy valószínűséggel itt különböző kérdésekről beszélhetünk, ugyanis a tél és a nyár között nagyon nagy a különbség, egészen máshogy néz ki ez a terület, és Lales úr, ahogyan elmondtam, télen nem tud állatot tartani ezen a területen, de hát itt vannak a jobboldali képek, ugye a nyári képek. Most pedig kollégámnak fogom átadom a, átadni a szót, Tereza Murphy, aki szintén Sean Lawless urat képviseli. Önné, de kérem a szó, de kérem nagyon röviden. Tényleg nagyon röviden fogok hozzászólni. Minden bizonyal önök is tudatában vannak annak, hogy ez a petíció már korábban is a petíciós szakbizottság előtt volt, azért mert itt egy független vizsgálat tárgyát képezte ez a terület. 2014-ben folyt ez a második vizsgálat, de Lawless úr ezt nem támogatta, és valójában ez a felülvizsgálat nem volt független, és nehéz helyzetbe hozta a petíció benyújtóját, és ennek köszönhetően nem is tudott feleviteli jogaival élni, egy 2001-es jogszabályra hivatkozva, hiszen ebben az szerepel, hogy a mezőgazdasági minisztérium független vizsgálatától teszi ezt függővé. A bizottság már megvizsgálta, ez a szakbizottság már megvizsgálta ezt a helyzetet egyszer, azonban azóta új körülmények merültek fel, és az ír mezőgazdasági minisztérium azt a az útmutatást adta, hogy adjuk át ezt az egész kérdést az ír igazságszolgáltatásnak, de ugyanakkor a petíció benyújtója ezt inkorrektnek tartja, mert egyelőre még nem merítette ki a mm, közigazgatási mm, jogorvosati formákat. A petíciót, miután már korábban is ide a petíciós bizottság elé hozták, ezért azt szeretnék kérni, hogy ez a szakbizottság kérjen egy új és valóban független vizsgálatot, anélkül, hogy olyan személyek végezzék ezt el, akik a korábbi vizsgálatokban részt vettek. Köszönöm szépen, és most várjuk az Európai Bizottságot, hogy szólaljon meg ebben a témában. Klissen ír, úr van itt. Igen, köszönöm szépen. Sean Lawless úr aki a közös agrárpolitikából származó közvetlen kifizetések kedvezményezetje, illetve a az ír mezőgazdasági minisztérium közötti jogvitáról van szó. A földek jog, a földekre felvehető támogatásokkal kapcsolatos ez a probléma, az egyszeri kifizetések elvérevel, elvére vonatkoztatva. Azt kell tehát megvizsgálnunk, hogy ezek, ez a földterület vajon kaphatott-e ilyen típusú állami támogatást, megfelelte a feltételeknek. Itt egy 2009-es tanácsi rendelet az irányadó, amelynek értelmében olyan feltételeket kell meg felelni, hogy mezőgazdasági tevékenység vagy mezőgazdaságon kívüli tevékenység is megvalósulhat, de a fő tevékenység mezőgazdasági tevékenység kell legyen. Ebben az értelemben az állattenyésztés, növénytermesztés, vagy pedig olyan területek esetében, amelyekben nem folyik mezőgazdasági termelés, jó mezőgazdasági és környezetvédelmi feltételeknek megfelelő um, szinten tartás um, is ide, ide tartozik. Itt a nemzeti hatóságok és kimondottan a kifizető hatóságok a kifizetések és az egyes benyújtott kérelmek elbírálója, néhány administratív ellenőrzést, helyi ellenőrzést, helyszínen végzett ellenőrzést végezhetnek, és amennyiben 2010-2011 során végzett vizsgálatok alapján az ír mezőgazdasági minisztérium egy olyan arányt állapított meg a felvehető mezőgazdasági támogatásokra vonatkozólag, a földterület méretére vonatkozólag, amelyet Lólesz úr megtámadott. Az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament határozták meg ennek a területnek a öm, jogi szabályozását, ugyanakkor a nemzeti adminisztráció az, amely ezt végrehajtja, és nemzeti szinten lehet közigazgatási vagy akár bírósági szinten jogorvoslatot kapni. Ebben az esetben az ír a közigazgatásról van szó. Természetesen az Európai Bizottság tartalmi kérdésekkel kapcsolatban nem tehet megjegyzéseket, hiszen ez a mi kompetenciánkon felülmutat. Csolosz úr is beszélt erről 2014-ben itt, és Paulo de Castro is ezt kérte, tehát ugyan, ugyanilyen értelemben válaszolt 2004-ben ebben az ügyben Paolo de Castro volt mezőgazdasági szakbizottsági elnök is. Lóles úr az elmondottak alapján figyelembe vettük azt, amit ő elmondott. 2015-ben a szakbizottságnak adott mezőgazdasági minisztériumi választot is figyelembe vesszük, de ugyanakkor itt alapvetően egy egyéni esetről van szó, amelyet helyi közigazgatási vagy bírósági hatóságokkal kell megoldani. Köszönöm szépen a felszólalását. Nagyon sok kérdés merült fel bennem legalábbis, és gondolom jó néhány kollégában is, illetve ezeket a, ezekre a kérdésekre nagyon sok választ is kaptunk. Most Karti úr következik, és aztán azt hiszem láttam önt is, ön is kérte a szót, ugye? És aztán megénész asszony. Köszönöm szépen! Kedves elnök asszony, ez egy nagyon részletes kérdés, nagyon sok dokumentációt adtunk le a szakbizottságnak is, és tudom, hogy már korábban is ez a szakbizottság sokat vizsgálta ezt az ügyet. Ezért is került sor a második vizsgálatra. Én a petíció benyújtójának nevében jöttem ide, azt szeretnénk kérni, az volt a petíció tárgya, hogy az új vizsgálatban ne vegyenek részt ugyanazok a személyek, akik a korábbi vizsgálatban a függetlenség érdekében, mert ezt az illetékes hatóságok részéről a én megbízom sem vitatja a mezőgazdasági minisztériumnak az illetékességét a vizsgálat elvégzésében. Nem erről van szó. Én feljegyeztem azt is, hogy az Európai Bizottság azt mondta, hogy ez nemzeti hatós, hatáskörbe tartozik, de azért végül is európai alapokról van szó, és az én véleményem szerint ebben az esetben és más hasonló esetekben Bizony az európai öm, mezőgazdasági politika teljes imázsára is hatással van a mezőgazdaságból élők világában. Nagyon fontos tehát a független, pártatlan vizsgálatok lefolytatása. Ezért azt szeretnénk kérni, hogy a petíciót tartsák nyitva. Azt is, hogyha jól értettem, akkor nem a korábbi fázisban nem volt lehetséges ez, de most szeretnénk kérni, hogy tartsák nyitva ezt a petíciót, és esetleg Írországba látogassanak el, hogy ezt a petíciót vizsgálják ki. Azt is szeretnénk, hogy a fájl legújabb fejleményeit is információ vagy tájékoztatási jelleggel adják át az Agrinak, és talán azt javasolhatom, hogy egy szélesebb körű vitát folytassunk le, akár a plenáris ülésen is. Ezen kívül azt is szeretném kérni a petíció benyújtójának nevében, hogy ez a szakbizottság megint írjon egy levelet az ír mezőgazdasági minisztériumnak, és abban kérje ennek az ügynek a felülvizsgálatát, további felülvizsgálatát olyan személyek bevonásával, akik korábban ebben az ügyben még nem vettek részt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Megginis asszony, öné a szó. És ez nagyon érdekes egyébként, most hirtelen nagyon ír színű lett a petíciós bizottság. Egyébként Szent Patrik ünnepét ünnepeljük ezen a héten, tehát egy kicsit talán zöldebbé kellene válnunk. most a petíciós szakbizottságban és az Agriban is ülés folyik, és elmondanám, hogy hogyan látom én ezt a helyzetet, mert nagyon kevés az időnk. Én támogatom egy újabb vizsgálat lefolytatását ebben az esetben, és úgy gondolom, hogy felül kell vizsgálni az inspektorok munkáját, mert úgy tűnik, hogy az egész folyamatban vetett hit vagy bizalom sérül, és ez nem helyes, nem jó, tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy hol sérül a bizalom a folyamatban, az eljárásban, és ebben az ügyben kell, kellene írnunk a mezőgazdasági miniszternek. Nem csak ennek a konkrét ügynek a vizsgálatáról van szó, hanem egy hosszú évek óta folyó ügyről van szó, és a petíció benyújtói gyakorlatilag nagyon nehezen nyújtottak bármiféle információhoz, az im a petíciót tehát tartsuk nyitva, és a MacQ petícióhoz kapcsoljuk. Ezen kívül fontos lenne talán azt is megtudni az Európai Bizottságtól, hogy igen, ugye itt egy tagállami kompetenciáról van szó, és konkrétan a tagállami hatóságok és a petíció benyújtója közötti ügyről van szó, de azért nem mondjuk azt, hogy az Európai Bizottságnak ehhez nincsen köze, mert hogyha a feltételeket mások máshogy értelmezik különböző tagállamokban, vagy más feltételeket vonatkoztatnak ugyanabban a tagállamban különböző gazdaságokra, az nem helyes, ezt ki kell vizsgálni. Meg kellene nézni azt is, hogy vannak ezzel kapcsolatban más ügyek is, más tagállamokban, voltak egyébként már ilyen ügyek. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma lenne az ír mezőgazdasági szakbizottság, parlamenti szakbizottság számára is, Tehát nem mondjuk azt, hogy elfogadjuk az Európai Bizottság érvelését azzal kapcsolatban, hogy ez nem a mi ügyünk, és az írek egymás között beszéljék ezt meg. Nem, nekünk petíciós ként szerintem az lenne a feladatunk, hogy tartsuk nyitva a petíciót, és az ír hatóságok véleményét kérjük ki, és talán adjanak választ azokra a kérdésekre, amelyeket én most megfogalmaztam. Elnök, én úgy látom, hogy ez egy nagyon nehéz petíciós ügy, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni, ez nagyon nehéz lesz. Flanagan úr kapja meg a szót, és aztán össze kell foglalnunk a helyzetet most már. Lezártam a felszólalók listáját, és majd mindjárt visszatérünk a petíció benyújtójához. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, elnézést, hogy későn érkeztem a mezőgazdasági szakbizottságnál voltam, ismerem egyébként ezt az ügyet és a petíció beterjesztőit is. Itt alapvetően két probléma merül fel. Az egyik arra vonatkozik, hogy a mezőgazdasági minisztérium nem vitatja azt a tényt, hogy ne lett volna túlságosan független ez a vizsgálat. Ez pedig önmagában már eléggé rossz. Mert eh, ahogyan eh, McCarthy asszony is elmondta, nagyon fontos az, hogy eh, becsületes eljárások folyjanak le a tagállamokban. Ez egy olyan kérdés, ami nagyon is általános problémákat vet fel, hiszen ez egy hatalmas nagy probléma, az, hogy mennyire felelnek meg a feltételeknek az adott gazdaságok, illetve földterületek. Miután a bizottságnak ezzel kapcsolatban nincsen beleszólása, és azt mondja, hogy hát akkor ezt az írek intézzék el maguk között, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy én jó néhány gazdával felvettem a kapcsolatost, és úgy tűnik, hogy minthogyha kicsit ilyen adhok alap, alapon valósulnának meg ezek a vizsgálatok. Elképzelhető, hogy vannak még ennél sokkal rosszabb esetek is, tehát azért jó lenne azt mondani ezeknek a hatóságoknak, és igenis is a bizottságnak van ebbe beleszólása, hogy meddig tartanak a határok, és milyen feltételeket kell betartassanak. És McCarthy asszonyal is egyetértek, utaljuk át ezt az ügyet a mezőgazdasági szakbizottsághoz, szerintem specifikusan meg kell vizsgálni ezt az esetet, és azt is, hogy hogyan valósulnak meg ugyanezek a problémák más területeken is. Tehát ezt felül kell vizsgálnunk, ugyanis ez most egy eset, egy eset, de ez egy kicsit olyan, mint amikor anyu és apu azt mondja, hogy menjen aludni, de hát hánykor kell lefeküdni egy gyereknek, ez kicsit szerintem ehhez hasonlítható vicc. Legyenek világosabbak és ö, specifikusabbak a feltételek, illetve az egész helyzet, mert különben a mezőgazdasági minisztérium azt tesz, amit csak akar, de ez nem maradhat így. Nagyon szépen köszönöm, és ahogyan látják, tényleg nagyon kevés már az időnk, mert még mindig van egy másik spanyol petíciónk, Úgy tűnik, hogy a kollégák teljesen egységesek abban, hogy tartsuk meg ezt a, tartsuk nyitva ezt a bizottság, ezt a petíciót, de azért arra is emlékeztetnék, hogy a kap szabályok alapján a tagállamok a felelősek a kap szabályainak betartatásáért, és főként a kedvezményezettek felé való kifizetéseknek. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy a legutolsó mezőgazdasági minisztériumi állásfoglalás ellen fellebezzen egy nemzeti bíróságnál, mert csak ilyen módon lehet a döntés jogszerűségét biztosítani. Flanagan úrhoz szeretnék most visszatérni. Én úgy tudom, hogy volt itt egy vélemény a szakbizottság részéről 2013. júliusában. Tehát, hogyha hozzájuk visszafordulunk, akkor ugyanezt a választ fogjuk kapni, mert semmi sem változott azóta. A, bizot, a biztosok is válaszoltak már, és a az ír mezőgazdasági minisztérium 2015. decemberében egy nagyon részletes leírását adta ennek az ügynek. Tehát itt igaziból mi nem tudunk mást kérni. Nyitva tudjuk tartani ezt a petíciót, és esetleg az állandó képviselettel megpróbálunk párbeszédet folytatni, meglátjuk, hogy ők mit tudnak javasolni. És vegyük figyelembe azt is, hogy mi alapvetően nem vagyunk bíróság, tehát mi nem tudjuk ezt az ügyet továbbvinni jogi szempontból. Nagyon sok mindent megpróbáltunk már. Talán írhatunk még egy levelet az ír mezőgazdasági miniszternek is. Elképzelhető, hogy ez már beavatkozás lenne a nemzeti hatóságok munkájában. Tehát mi nem vagyunk bíróság, nem tudjuk a nemzeti, illetékes nemzeti hatóságok vagy bíróságok döntéseit felülírni, de talán egy levélben, amit az itteni brüsszeli állandó képviseletnek írnánk, ezt a helyzetet, ezt az igen bonyolult helyzetet le tudnánk zárni. Ez így elfogadható? Kérhetjük-e azt, hogy a állandó képviselet kérje a mezőgazdasági minisztériumot arra, hogy új és valóban független vizsgálatot végeztesse. Igen, ezt megtehetjük, kérhetjük, de jogi szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, mert már a bizottság is, a nemzeti hatóságok foglalkoztak ezzel a kérdéssel, tehát kimerültek a különböző források. Igen, egy új levelet írhatunk, és rá mutathatunk arra, hogy mennyire bonyolult ez a helyzet, és megkérhetjük őket, hogy még egyszer vizsgálják meg. Jó, ezt meg fogjuk tenni. Köszönjük szépen. Nem tudom sajnos megnyitni újra a felszólalók listáját, mert van még egy petíciónk. Köszönjük szépen. És most következik a tízes napi rendi pont. Ez pedig egy súlyos szennyezésről szól, a, megint Lindán szennyezősről, Aragóniában, Spanyolországban a Gallego folyó tekintetében. Szeretném megadni a szót a petíció beterjesztési, beterjesztőjének, és nagyon röviden kérem, hogy szólaljon föl, mert ma már ezzel a kérdéssel foglalkoztunk, bár az ország egyik másik pontján való szintén Lindán szennyezéssel kapcsolatban. Öni a szó. Sí, gracias. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Azzal szeretném kezdeni, hogy a Lindánhoz két olyan adatot szeretnék megemlíteni, ami nagyon fontos. Az egyik az az, hogy egy tartós, szerves összetevőről van szó, ami a Stockholmi Egyezményben is szerepel, az Európai Unió Stockholmi Egyezményében, és a WHO szintén megállapította, hogy rákkeltő. Olyan folyóról beszélünk, itt láthatják egyébként a Szabinyanígó települést, ahol a probléma felmerült. Ez a folyó tehát teljes Aragóniát átszeli az Ebro folyóba torkollik, talán tudják, hogy az Európai Unió egy missziót küldött nemrégiben, hogy megállapítsák, hogyan alakul a helyzet. Itt látható az a hely, ahol a Gallego Szaragossa mellett az Ebró folyóba torkollik, és tovább halad. Az érintett települések esetében a völgyben található, folyóvölgyben található összes települést eh, találhatjuk, itt látható az a gyár, ahonnan származik a szennyezés. Tehát ez az a gyár, ez az az üzem, ahogyan jelenlegi állapotában kinéz, ez 1975-től 89-ig működött, amikor az EU a Lindánt betiltotta, azonban 94-ig működött még az a gyár, majd 20 évvel később ez az elhagyott gyár ilyen állapotban található. Tehát jelen pillanatban így néz ki ez az üzem. A gyár területén láthatják, hogy hogyan találhatjuk meg azokat az összetevőket, amelyekből gyártott, gyártási tevékenységet végeztek. 22 év eh, helyezték el ezek ezeket az egyértelműen szennyező anyagokat elképesztő körülmények között, az, ahogyan önök is láthatják, és így módon pedig hozzájárulnak a kialakult szennyezéshez. Még több kép látható itt arról, hogy 22 évvel azután, hogy bezárták a gyárat, még mindig ott találhatók ezek a szennyezőanyagok. Az adatok azt mutatják, hogy 150 ezer tonna található az egyik hulladéklerakóban, Szárdázban 140 ezer, 100 ezer tonna található egy üzemben, abban, amit láthattak, illetve a Szevijanigói ipari területen évek alatt felhalmozódott rengeteg mennyiségű hulladék. Tehát ez a probléma, és ezek a polgárok, akik a jogokat követelik. És hogy miért jöttünk ide újra az Európai Parlamentbe ezzel a témával? Nos, azért, mert bizonyítást nyert, hogy a spanyol hatóságok képtelenek megoldani ezt a problémát. Azért jöttünk el, mert olyan dologról beszélünk, amely mellett elkötelezte magát az Európai Unió, tehát, hogy az állampolgárok olyan ivóvízhez jussanak, amelyek ciklusát minden tekintetben biztosítják, és ezt a jogot nem lehet elidegeníteni az emberi lénytől. Először is kötelezettségvállalást szeretnénk kérni, azt szeretnénk kérni, hogy látogassanak el ezekre a területekre, hogy lássák a probléma mértékét. Döntéseket kérünk önöktől, és azt kérjük, hogy gazdasági támogatást nyújtsanak európai finanszírozási alapokat, amelyek segítenek a probléma megoldásában, illetve kezeljék a szennyezett területeket, több millió tonna szennyezett föld található ugyanis Spanyolországban. Ezt kérjük önöktől, ezt szeretnénk továbbítani önök felé a polgárok nevében, a környezet nevében, és az embereknek az tiszta, biztonságos, jó minőségű ivővízhez való joga követeli. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig a bizottságnak fogom megadni a szót. Kérem nagyon röviden, ugyanis már meghaladtuk a mai időnket. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok nagyon röviden szólni, és megpróbálok az utolsó írásos tájékoztatásra utalni, amelyet e petícióval kapcsolatban tettünk, ahogyan kollégám a korábbi petícióval kapcsolatban megfogalmazott, a bizottság egyetért ez, és osztja azt az aggályt, ami a lindán szennyezéshez kapcsolódik a Gallego folyó völgyében. Azonban a közösségi jogszabályok megsértését nem tudtuk megállapítani, ezért meg kell említenünk, hogy a vízkeret azt követi, hogy a víztest minőségét nyomon kövessék a lindánnal szennyezetteket is, ugyanis ez az anyag, ahogyan a petíciós is említette, veszélyes anyagnak minősül, illetve előírja, hogy a megfelelő intézkedéseket hozzák meg annak érdekében, hogy a víztest jó állapotát helyreállítsák az Ebro folyóval kapcsolatos hidrológiai terv tartalmazza a Lindán nyomon követését, a Gallego folyó esetében, ahogyan azt előírja a vízkeret irányelv, és ami pedig az intézkedéseket illeti 2015-ben a spanyol kormány, illetve a Aragónia kormánya egy integrált szennyezése kapcsolatos tervet áll, hozott létre, ami több millió eurós támogatást is kapott, pénzügyi támogatást, a hatóságok tehát azonosították a problémát és cselekednek. Az hidrológiai terv frissítését nem régiben hagyták jóvá, ezt is március 22-én eljutatják az Európai Bizottságnak, és ezzel kapcsolatban pedig az Európai Bizottságnak lehetősége nyílik arra, hogy értékelje az ebben a terület, ezen a területen elért haladást. Köszönöm szépen. Kitűnő, ez nagyon jó hír, ez olyan információ, amelyről korábban nem volt tudomásom. Most akkor Albi olaszonynak adom meg a szót, ezután pedig Sebastia úrnak. Köszönöm szépen! Nos, ahogyan az előző esetben teljesen egyértelmű szennyezés tapasztalható, illetve közegészségügyi kockázat, és ahogyan elhangzott, azok a fellépések, amelyek hatóságok részéről voltak tapasztalhatók, nem oldották meg a problémát, ugyanis a lindát még mindig ki lehet mutatni a vízben. Tehát a problémát nem sikerült megoldani, sőt a Gallego folyó esetében még az is történt, hogy a szennyező anyagokat az egyik helyről a másikra átvitték, és mert még mindig szennyezést okoz. Teljesen egyértelműen a petíció szakbizottságnak van dolga ezzel a petícióval. Mondhatjuk azt, hogy vannak olyan európai irányelvek, amelyeket megsérthetnek. A vízkeret irányelv például a vízpolitikával kapcsolatos irányelv, illetve a műszaki specifikációkról szóló irányelv a kémiai elemzés tekintetében, a környezetvédelmi felelősséggel kapcsolatos irányelv. Sőt, a növényegészségügyi termékekről szóló rendelet is. Azt gondolom, hogy ezért igenis megvan a jogalapunk arra, hogy eljárjunk, ahogyan az előző petíció esetében is. Azt gondolom, hogy erre az európai tanulmányra nagy szükség van a lindán szennyezéssel kapcsolatban. Nem egy esetről beszélünk, nem két esetről beszélünk, hanem valószínűleg ez Európa nagyon sok pontját érinti. Természetesen a petícióval kapcsolatban fontosnak tartom, hogy egy vizsgáló, egy feltáró missziót küldjünk Oyola környékére, illetve a Gallego folyó környékére. Azt gondolom, hogy ez valóban nagyon hasznos lenne, hogyha el tudnánk menni egy misszióra, annak érdekében, hogy a helyszínen tudjuk megvizsgálni, hogy mi a helyzet, és hogy lássuk, hogy a hatóságok valóban megtették a szükséges lépéseket. Azt gondolom, hogy amit kérnek tőlünk az az, hogy forrásokra van szükség azért, hogy kármentesítsék ezeket a területeket, ezért talán a petíció szakbizottság javasolhatja az Európai Bizottságnak azt, hogy valóban erre forrásokat biztosítson. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy most már a bizottságból nem ír bizottság lett, hanem spanyol bizottság. Most akkor Szebasztia úrnak adom meg a szót, majd Ayala Szender asszonynak. Kérem önöket, hogy nagyon röviden, hasonló petícióval pár perccel, egy órával ezelőtt foglalkoztunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a tolmácsolás két percen belül megszűnik. Nagyon rövid leszek. Tavaly volt egy szennyezéssel kapcsolatos probléma a Gallego folyó környékén, és nagyon sok települést olyan vízzel kellett ellátni, ami tartálykocsékból származott, tehát a probléma nagyon is aktív és nagyon is élő. Az előző esethez hasonlóan még nem sikerült feltárni az összes szennyezési forrást, a probléma mértéke, a lindán mennyisége a területen ahogyan az előző esetben is láttuk, szerintem egyértelműen alátámasztják a petíciósok feltételezését, hogy az európai mértékű probléma a helyi és az állami hatóságok nem tudnak ezzel megküzdeni, hogyha nincsen európai forrás, amit erre fordítanak. Vannak még más érintett országok. Azt hiszem, hogy egy vizsgálóbizottság, az Európai Parlament látogatása ott az országban talán egy általánosabb szabályozást tudna biztosítani, és az egyetlen megoldás, ami biztosíthatja, hogy ez a szennyeződés ne forduljon elő, ezért támogatjuk azokat a petíciókat, amelyek már elhangzottak, és szerintem a bizottságunknak meg kell felelnie ezeknek a petícióknak. Kajala Szender asszony, nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, szeretném elismételni azt, amit elmondtam. Megint egy nagyon konkrét petícióról van szó, és mivel március 22-én az Európai Bizottság, tehát néhány napon belül megkapja azt a hidrológiai tervet, amelyet Spanyolországban elfogadtak. Nagyon jó lenne, hogyha az Európai Bizottságot felkérnénk arra, hogy térjen vissza ide a petíciószakbizottságban hogy lássuk, hogy az új hidrológiai tervintézkedéseit hogyan tudják megvalósítani, illetve ismételjük el azt, hogy a petíciót küldjék el az MV szakbizottságnak, nagyon fontosnak találom, hogy az MV-ben is nagyon jól lássák, tájékozottak legyenek az összes aspektust. A vízzel kapcsolatos rész egy európai szintű téma, de a szennyezéssel kapcsolatos rész jó lehetőség lenne ezen konkrét esetek kezelésével kapcsolatban, amelyek Spanyolországba származnak a spanyol kollégák részéről, de más országokat is érint, talán egy cselekvési tervet javasolhatunk azért, hogy sikerüljön leküzdeni ezt a szennyezést, ami több országban is előfordul. Nyilván minden település próbálja valahogy megoldani, ezért vannak olyan települések, amelyek nagyon rossz helyzetben vannak, Spanyolország például egyedül nem tud ezzel a problémával megküzdeni legfeljebb egy európai szintű cselekvési terv keretében, ami megfelelő forrásokat is tartalmaz. Ezért nagyon jó ötletnek tartanám, hogy európai szinten kezeljük ezt a kérdést. Köszönöm. Kitűnő, mondja az elnök asszony, most pedig az alelnökünk következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Úgy tűnik, hogy már nagyon régóta beszélünk erről a témáról. A garagóniai kormánya, illetve a minisztériumtól kapott információ a spanyol kormány részéről 2008-2012 között aláírtak egy együttműködési egyezményt azért, hogy a szennyezések témáját, a szennyezések kezelését megoldják, nem sikerült, pedig 20 millió eurót kaptak, 12 milliót a minisztérium, 8 milliót Aragónia kormánya részéről, illetve 15-17 millió eurót. Tehát azt látom, hogy az aragóniai kormány, illetve a spanyol kormány is eh, válvetve dolgoznak, illetve az a terv, amelyet a spanyol kormány jóvá hagyott, tehát amit a bizottság is elmondott. Én magam csatlakoznék Ines Ayala javaslatához, hogy ezt küldjük át az Enviszak Bizottsághoz, és folyamatosan tartsuk a kapcsolatot az Európai Bizottsághoz. Szerintem missziót nem kell küldeni, hiszen látjuk, hogy most folyik a munka, hogyha észszerű keretek között jól végzik a munkájukat, akkor szerintem az ENVI szakbizottságot kellene felkérni arra, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Köszönöm. Thank you very much, and that concludes actually my... Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és most akkor a felszólalók listáját is lezárom. Ez is egy hasonló petíció ahhoz, amelyel a korábbiakban foglalkoztunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ugyanúgy járjunk el, tehát hogy nyitva tartjuk a petíciót és várjuk a hidrológiai tervet, amelyet az Európai Bizottsághoz fognak küldeni még a hónap végéig, és várjuk természetesen azt is, hogy ezzel az információval kapcsolatban eljárjunk, ezen kívül pedig, amikor ilyen növényvédőszerről beszélünk, mint a lindán, talán azt kellene megvizsgálnunk, hogy, hogy milyen gyakran fordul elő Európa szerte, a 28 tagállamban, mert hiszen ez nem csopán spanyol probléma. Úgyhogy talán ezt a koordinátorok ülésén is fel lehetne vetni, hogy akár egy tanulmányt javasoljunk a Policy Department részéről, a PETI és az NV talán ezt végezhetnék közösen, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy hogyan tudunk majd eljárni, ugyanis ez olyan anyag, amely veszélyes az emberi egészségre nézve, és szeretnénk természetesen, hogy az EU-ban a lehető legkisebb mennyiségben forduljon elő. Tehát a lindán hatása az EU28-ban. Ugyanakkor viszont az ön tanácsát is komolyan megfontoljuk, hogy az ENVI szakbizottsághoz küldjük tovább ezt a témát. És a regihez is, igen, igazuk van, hát egy európai régióról beszélünk, akkor a regi szakbizottsághoz is, és akkor ez vonatkozik egyébként az előző petícióra, hiszen nagyjából ugyanúgy kell ezzel kapcsolatban eljárni, tehát amit meg lehet tenni, azt meg kell tenni. Albiol olaszony szeretett volna még? Igen, talán el kellene ismel, ismételni azt, újra el kellene küldeni a leveleket azokhoz a hatóságokhoz, amelyek még nem válaszoltak. Az első esetben újra küldeni, a második esetben pedig talán küldeni levelet. Nagyon jó ötlet. Vajon megbízhatjuk-e ezzel a titkárságot, hogy vizsgálja meg, és az új javaslatokkal amelyeket épp most terjesztettem be, tehát, hogy az NV-hez, a regihez is küldünk tájékoztatást, és a koordinátorok figyelmét pedig felhívjuk arra, hogy ha van erre lehetőségünk, akkor nézzük meg azt, hogy akár egy tanulmányt végezzünk, egy Európai Unióra kiterjedő tanulmányt, Véleményem szerint ez lenne a legjobb előremutató ötlet. Köszönöm szépen. Most mindenkinek köszönöm, és nagyon-nagyon köszönöm a tolmácsoknak, mondja kedvesen az elnökasszony, ugyanis kitűnő munkát végeztek, nagyon türelmesek voltak, és megérdemlik a tapsot. A tolmácsok köszönik az elnökasszony kedvességét.